Good morning, colleague. It's time for beginning. Everybody is prepared. You are everybody smiling. Mindenki mosolyog. És mint mindig, pozitív a hangulat az utolsó munkanapunkon. Igen, a parlamentben. Igen. Nagyon fontos és komoly folyamat a hazáinkban folytatódik. Jó, akkor kezdjük. Nem tudom, van-e valami, amit a napirendre szeretnének még tűzni, amennyiben nincs, úgy látom, ez így van, akkor elfogadtuk a napi rendet. Azt szeretném még elmondani, hogy Tomás Desovszki fog elnökölni az ülésünkön. Remélem, hogy a helyetteseim megfelelően fognak eljárni. Nagyon fontos dolgokról fogtok beszélni. Szeretném az egész bizottságot sok szeretettel üdvözölni, és mindazokat a képviselőket, akik az interneten keresztül követik az ülést. Néhány gondolatot mielőtt kezdünk. A következő nyelveken franciául, németül, olaszul, angolul, dánul, spanyolul, románul, magyarul és lengyelül folyik tolmácsolás. Délután portugál lesz a román helyett. Csak az aktív résztvevők akik a, rész, az hozzászólók listáján találhatók, szólhatnak hozzá. Spontán hozzászólásra sajnos nincs lehetőség. Nagyon sajnálom, de nincs elég időnk. És kérem, amikor nem szólnak hozzá, kapcsolják ki a mikrofonjukat. Mindenkinek a teljes nevét kell elmondania, amikor csatlakozik az üléshez, hogy könnyen azonosíthassuk a képviselőket. Kérem, hogy akik passzívan hallgatnak minket, csendben kövessék az ülést. Hogyha nem sikerül megfelelő minőséget elérnünk, akkor kérjük a passzív résztvevőket, hogy kapcsoljanak ki, és a webstreamen kövessék az eseményeket. Köszönöm, mindenki értett mindent, üdvözlök mindenkit. A múlt héten már a titkárság mindent elküldött mindenkinek, a végső szavazólistát is július 14-én kedden. A szavazással kapcsolatban egy-két fontos dolgot el szeretnék mondani. Kérem, jegyezzék meg, hogy a plenárison alkalmazott új rendszer a szakbizottságokban nem áll rendelkezésre a szavazáshoz. A koordinátorok az e nevű új eszközt nem fogadták el, ezért a titkárságunknak egy saját szavazó eszközt kellett létrehoznia Excel táblázatban, úgyhogy ezért elnézést kérünk. Mindenkinek, aki szavaz, az eljárást tiszteletbe kell tartania, amit e-mailben elmagyaráztunk, az Excel szavazó lista igénybevételével. Annak érdekében, hogy szavazhassanak, akkor is, hogyha jelen vannak a teremben, másképp nem lehet szavazniuk itt a teremben. Ez is nagyon fontos. Ami a szavazást illeti, a táv szavazás csütörtökön, július 16-án kerül megszervezésre, mégpedig a következő képen. Az első részre mostantól 11 óráig kerül sor, és be fogom jelenteni, amikor megnyitjuk a szavazást, vagyis most, a szavazás eredményét pedig 14 óra 30-kor közöljük. A végszavazások megnyitását és zárását e-mailben fogjuk közölni. Nagyon fontos mindenki számára, akár személyesen van itt a teremben jelen, vagy pedig online, hogy 10 óra előtt már itt legyen, hogy a szavazóképességet megállapíthassuk. Ezt meg is állapítottuk, úgyhogy mindenki kivál, minden kiválóan működik. Köszönöm, kedves kollégák! Köszönöm, hogy ilyen kiválóan végzik a munkájukat. Azt hiszem, hogy minden működik, most pedig barátunknak, Manuel Pizzarónak adom meg a szót, aki be fog számolni nekünk az első három oldalú egyeztetésről, a közalkalmazotti szolgálatokkal folytatott megerősített együttműködésről. Manuel, tessék! megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Minden résztvevőt szeretnék üdvözölni itt az ülésen, és ahogy az elnökünk is elmondta, július 14-én került sor az első három oldalú egyeztetésre, a legjobb közalkalmazotti szolgáltatásról. Nagyon remélem, hogy könnyen folytathatjuk a munkát ebben a nagyon fontos témában. Pillanatnyilag óriási a szociális válság, úgyhogy nagyon fontos, hogy az európai intézmények folytassák ezt a rendkívül fontos együttműködést. Szeptember 8-ára terveztünk egy technikai jellegű ülést, majd 29-ére, és nagyon remélem, hogy 29-én sikerül végleges formába is végleges formába is megfogalmazni ezt a megállapodást, és a parlament elé kerülhet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Manuel. Köszönöm ezt a rendkívül fontos tájékoztatót. Én jelen is voltam, és el kell mondanom, rendkívül konstruktív volt a szellem, és azt gondolom, hogy a tanácssal ezt a konstruktív szellemet folytatjuk. A, tehát a tanács, a parlament és a bizottság között. Úgyhogy köszönöm ezt a kiváló munkát. Nagyon fontos a következő pontunk a jegyzőkönyvek jóváhagyása a május 20-ai, 26-ai, a június 11-ei és 15-ei jegyzőkönyvekről van szó. Ha csak nincs megjegyzés, a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekinthetjük. Nagyon fontos az, hogy a jegyzőkönyvek közül kettő, a május 26-ai és a június 11-ei a szavazások eredményeit tartalmazzák, amelyet az Excel táblázatok segítségével, amelyet e-mailben kaptak meg, távszavazással végeztünk. Nyilván tudják önök is, hogy az e-mailekben, az Excel táblázatokban és az aláírt PDF szavazó cédulák személyekon található személyes adatokat a szerveren megőrizték, amelyet a titkárság most használ. De a jó jegyzőkönyvek elfogadását követően erre nem lesz szükség, és ezért véglegesen törölni fogjuk őket. Ugyanez történik a jövőbeli szavazások során is. Minden dokumentumot a jegyzőkönyvek elfogadását követően törlünk. Olyan jegyzőkönyvekről van szó, amelyek a szavazási eredményeket tartalmazzák. Nagyon fontos volt ez is. Most pedig mindenki szavaz. Úgyhogy remélem, hogy Hubert Heilal a német munkaügyi és szociális ügyi miniszterrel kerül sor az eszembe. Van még három percünk, pontosak kell legyünk. Kérem a miniszter urat, hogy kérdem, hogy bekapcsolódott-e. Jó reggelt, jó napot! Üzenem Berlinbe, ha működik. Igen. Úgy, ahogy megy, ahogy digitális időkben ez szokás, mondja a miniszter úr. Angolra váltok, köszönöm, hogy csatlakozott. Robertus Hell, szociális munkahogyi miniszter úr, 15 perce lesz arra, hogy egyrészt egy nyilatkozattal éljen, bemutatkozó nyilatkozattal, és ezt követően kérdéseket teszünk fel. Az első körben a koordinátorok tehetnek fel kérdéseket, a néppárt kezdi majd, a második körben pedig a képviselők, akik a listára jelentkeztek, fejenként két percet kapnak. Tudják, hogy elég szigorú vagyok az idő betartatása terén, mindenki tehát két percet kap, és a miniszter úrnak lesz most tehát 15 perce és aztán 12 percet kapnak a kérdésekre majd. Rendben van ez így? Kezdhetjük? Jó, köszönöm. Megadom a miniszter úrnak a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők. Németül beszélek majd, hogyha ez rendben van, tolmácsolás, mint tudom, van. Köszönöm a lehetőséget arra, hogy ma bemutathatom a német soros elnökség programját. Először is azonban szeretném megköszönni a horvát soros elnökségnek és Vence Betkovics kollégámnak, illetve Josip Aradovics miniszter kollégámnak, akik az elmúlt hat hónapban rendkívüli körülmények között vitték sikerrel az elnöki munkát. Nagyon köszönöm a feladatvállalásaikat ezen nehéz időkben, és örömmel folytatjuk ezt a munkát a német elnökség részéről. Kétség kívül áll, hogy nagyon nagy kihívások előtt állunk. A következő hónapokban az Európai Unió jövőjét kijelölő lépéseket kell tegyünk, elsősorban a több éves pénzügyi keret tekintetében, de az az Egyesült Királysággal megállap, kötendő megállapodás a Brexit után két ilyen példa a kihívásokra. És továbbra is feladat a koronapandémia válságának megoldása, amely a politikai nemzedékünk eh, számára a legnagyobb kihívás nem csak egészségpolitikai, hanem általában társadalmi szempontból és gazdaságpolitikai szempontból is. Meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy a, a pandémia társadalmi és gazdasági következményeit ö, csillapítsuk, és hogy a gazdaságok és a munka világa, munka élete beinduljon Európában, és a német elnökség számára ez egy rendkívül fontos prioritás lesz. Azok a rövid távú eszközökkel, és a súr európai eszközzel szolidáris, ám gazdaságilag észszerű válaszokat kell adjunk arra a válságra, amely az európai munkaerőpiacon jelentkezik, és ezeket a lépéseket most kell megtenni. A recovery eszköz, amely szerintünk épp annyira szolidáris, mint nagyra törő terv, kell erősíteni többek között a a biztosítási hálókat, a munkába állást. Ezzel, ezzel lehet a stratégia, amelyel uralni tudjuk ezt a válságot. A vállalatok számára is megfelelő keretfeltételeket kell teremteni, úgy alakítva ezeket, hogy ne csak biztosítsuk a munkahelyeket ezekben a vállalatokban, hanem új munkahelyeket teremthessenek. Meg vagyunk győződve arról, hogy ez a válság csak közösen kezelhető, ha az európaiak együtt és szolidarisan lépnek fel. Ezért a német soros elnökség mottója együtt ismét erősíteni Európát. a méltányos bérek és a biztosítása, a szociális biztonság érdekében kell fellépnünk, jó munkafeltételeket biztosítva a munkavállalók számára, és a, a munkavilágának jövőjét is most kell kialakítanunk, ezt pedig szintén közösen az európai határokon átnyúló módon kell kiállnunk az emberi méltóságért a munkahelyeken is. Ezzel összefüggésben az elnökség főleg három témával szeretne foglalkozni. Elsőként a társadalmi kohézió, mint központi téma, különösen a válság összefüggésében. Ez az első téma, ahol szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a társadalmi szakadékok bezerüljenek Európában, és mindenki számára a jólét hosszú távon biztosítható legyen. Ehhez először az szükséges, hogy azt garantáljuk, hogy a, a biztonsági háló Európában szorosabb, sűrűbb szövésű és erősebb legyen. Ez pedig csúcsprioritás, hogy közös minimum standardeket hozzunk létre, és a nemzeti minimálbérek méltányos rendszerét előre vigyük, ezzel kapcsolatban ősszel az Európai Bizottság be fog terjeszteni javaslatokat. Szeptember 16-én e témában a Szociális Európa címmel egy nagy konferencia szerveződik Berlinben, és a digitális hálózatok révén lehet majd kapcsolódni ehhez. Örülnék annak, hogyha az Európai Parlament Ample szakbizottságának minden több tagja részt venne ezen. A méltányos minimálbérek egyrészt a méltóság, a tisztelet, a, a munka méltósága és a, a kérdéseit érintik, és a méltányosság érvényesülése az európai belső piacon volna biztosítható a minimálbérek rendszerével. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság igen korán elkezdte a szociális partnerekkel e témában a konzultációt. Mint mondtam, ősszel várjuk egy jogszabályalkotási javaslatát a bizottságnak, és reméljük, hogy a Portugáliával és Szlovéniával együtt a trió soros elnökségek égisze alatt ez a témá lezárható lesz majd. A méltányos minimálbérek kell kapcsoljanak a minimál TB rendszerekhez is, méltányos rendszeréhez. A koronaválság, vírusválság rámutott arra, hogy szükség van jól kiépített minimál társadalmi rendszerekre Európában, hogy a szegénységtől és a társadalmi kirekesztésre megvédjük az európai polgárokat, és ezzel Európa szociális jellegét és kohézióját fent tudjuk tartani, hát erősíteni tudjuk. Azt szeretnénk, ha a tagállamok meg tudnak állapodni arról, hogy egy európai minimál TB rendszerre szükség van, és szeretnénk elfogadni a tanácsi végkövetkeztetéseket is még a soros elnöksünk során. A másik téma, amely számunkra fontos, és amely napi rendünkön szerepel, a munka jövője, különösen a digitalizáció korszakában. Látjuk, hogy a, a koronaválság egy digitális fellendülést hozott, nem csak a, a többé kevésbé jól működő videokonferenciákon látható ez, hanem ezer más jele is van. Azt kell biztosítanunk, hogy a technológiai fejlődés és a társadalmi fejlődés progresszió kéz a kézben haladhasson. Arról kell gondoskodni, hogy minden munkavállaló megfelelő képzéseket és képesítéseket tudjon szerezni, és lehetőséget adjunk a munkavállalatnak Európában arra, hogy a jövő munkahelyébe tudják tölteni majd. E tekintetben a mesterséges intelligencia és az emberi munka kapcsolatáról kell most gondoskodnunk, hogy ezek ne egymással szemben állva fejlődjenek, hanem egymást kiegészítve és támogatva. A digitális munka jó minőségi munka is kell legyen, munkahely kell legyen, és ez a továbbképzés, átképzés, a jövő munkahelye és a jó munkakörülmények témájában a platformgazdaság keretei belül kell, hogy megszerveződjék. Üdvözöljük az Európai Bizottság azon javaslatát, amely a friss, frissített európai kompetencia napi rendet célozza, és a mesterség és intelligencia témájával foglalkozva, foglalkozik az Európai Parlament, és tudjuk, és üdvözöljük ezt. alunknak tartom, hogy az Önök szakbizottsága foglalkozik a platform munka területével, erősíti ebeli tevékenységét. Izgatottan várjuk, hogy ezzel összefüggésben az Európai Bizottság milyen javaslatokat fogalmaz majd meg. Különösen a határon átnyúló platform munka tekintetében látható, hogy a nemzeti intézkedések önmagukban nem elégségesek. Európai szinten is formálni és szabályozni kell a platform munka területét. Ha pedig a munka jövőről beszélünk, akkor az döntés témájával is foglalkozni kell. Erős szociális partnerekre és partneri rendszerre van szükség ahhoz, hogy a szociális partnerek együtt tudjuk alakítani a munka jövőjét. A következő hónapokban egy sor virtuális konferencia szerveződik, amelyekben ezeket fogjuk megvitatni, és november 3-án fogjuk zárni ezt a témát. A harmadik fontos témája a soros elnökségnek a munkafeltételek a globális beszállítói hálózatokban címet viseli, ez kiterjed az egész bolygóra, úgymond. Közösen kell foglalkoznunk azokkal a problémákkal, amelyek a beszállítói házatokban az emberi jogok megsértéséből adódnak, ezek ellen fel kell lépni. Itt emberjogi, társadalmi és gazdasági sztenderdeket kell bevezetni a beszállítói láncokban és házatokban, és konzekvens módon ezeket elő kell irányozni a tanácsi határozatokban. Kell egy stratégia az emberi, mehez méltó munka érdekében, és ebbeli munkákat erősíteni kell. Egy kötelező európai keretről kell gondoskodnunk, amelyeket a vállalatoknak be kell tartani. Hazámban nagy intenzitásra folyik e körül a közvita, és európai szinten is e felé kell vinnünk, erre kell törekednünk. Október 6-a 7-én lesz egy konferencia az emberi jogok és a jó munkakörülmények a globális beszállítói házatokkal címmel. Ez nyilvánvalóan szintén egy virtuális konferencia lesz majd még, és a parlamenti képviselőket is szeretném meghívni erre, és más olyan konferenciákra is, amelyek a soros elnökség központi témái körül szerveződnek. A tanácsban is foglalkozunk majd a szezonális munkával, a munkaerő szabad mozgásával és a határon átnyúló munkavállalással foglalkozunk. A pandémia nagyon sok problémára hívta fel a figyelmet. Például Németországban példákat hoztam fel a húsipari dolgozók problémáját. <clears throat> Nemzeti szinten is fel kell lépnie problémák kezelésére, <clears throat> ám európai szinten is jó kell koordinálni ezeket a törekvéseket. Az Európai Munkavédelmi Hatóság kell, hogy folytassa és kiterjessze a munkáját, annak érdekében, hogy mielőbb cselekvőképes és működőképes legyen ez a hivatal. Világosá tettük, világosá tettük, hogy önök, az önök részéről milyen feladatok vannak ezzel kapcsolatban, de a tanács kell, hogy következtetéseket elfogadjon, és az Európai Bizottság iránytudásokkal kell szolgáljon, hogy lehet a most érvényben jogszabályokat hatékonyabban, eredményesebben alkalmazni, azzal tapasztaltunk, hogy a legjobb jogszabály sem ért semmit, hogyha nem, ellenőrzi, nem hajtják végre jól ellenőrzött módon. Napirenden szerepel még, hölgyeim és uraim, a 883-as rendelet felülvizsgálata a társadalmi rendszerek koordinációja témájában. Ez is érinti egyébként a szezonális munkavállalók és a határon átnyúló munkavállalás kérdéseit a 883-as rendelet felülvizsgálatát szeretnénk a soros elnökség alatt befejezni. Már csak nagyon kevés nyitott kérdés van ebben az ügyben, ám ezek viszont bonyolult és súlyos kérdések. Minden részevő részéről kompromisszumkészség lesz szükség ahhoz, hogy sikerrel lezárjuk ezeket a kérdéseket. Európa a lehetőség térsége kell legyen, a munkavállalók, a, a belföldi és a határon átnyúló munkavállalók, valamint a fiatal generációk szempontjából is. Ezért kell fellépnünk a fiatalok körében magas munkanélküliség ellen. Az Európai Ifjúsági Garancia játszik itt nagyon fontos szerepet. Októberben az APSZKÓ-ban kell, hogy megállapodás szülessen erről, erre is törekszünk. Hölgyeim és uraim, ahhoz, hogy fenntarthatóan tudjuk kezelni a válság problémáit, megfelelő pénzügyi eszközökre is szükség van. Az európai támogatási eszközök rendkívül nagy szerepet kapnak majd ebben, különös figyelmet kell szenteljünk az, az SA plusznak, az Európai Globalizációs Alapnak és a újraépítés alapnak, melyeket ez beszédem elején már említettem, remélem, hogy az állam és kormány fők az Európai Tanács körében pénteken előre jutnak majd ezekben a témákban is, hogy a konkrét intézkedések konkrét végrehajtását elkezdhessük, ehhez szilárd jogi lapokra van szükség az alapokkal foglaló trialógus, tehát újra kell indítani ennek érdekében. Végül pedig, hölgyeim és uraim, egy ponttal még szeretnék foglalkozni. Végül, de nem utolsó sorban mondhatnám, egy téma, amely nagyon közel áll a szívünkhöz. Jövő évben szeretnénk Európában egy új stratégiáról dönteni, mely a fogyatékkal élő emberek igényeiről szól. Június 18-én már több igény megfogalmazódott ezzel kapcsolatban, a tanács kell, hogy egy jövőbeli stratégiát kialakítson az év végéig. A német szövetségi kormány a fogyatékkal élők témájával foglalkozó megbizotja november 18-19-én felhívott minden érintettet és ombud, a tagállami ombudsmanokat is arra, hogy egy nagy eszmecserét, egy, egy első találkozó fordulót szervezzünk, az Európai Bizottsága, amely 2021-ben várható, nagy várakozásokat kell. Előre kell jutnunk ebben a témában is, mert a fogyatékkal élők a társadalom szerves részeit képezik, és nem a, a társadalom szélén, hanem a, a, a munkában, a társadalmi életben, minden tekintetben integrálnunk kell őket. Itt végsősorban a demokráciáról, az integrációról és mindenki számára működő Európáról van szó. Hölgyeim és Uraim, Európában mi nem szomszédokként látjuk magunkat, hanem családok, családnak, családtagoknak látjuk egymást. A szomszédok is foglalkoznak ugyan a házi, a házi rendel, ám a, a családtagok szolidárisan segítik egymást, és harcolnak is egymásért, ha kell, és Európában a válság kihívásőre csak ebben a szellemben tudunk választ adni, és a jövő nagy kérdését is csak így tudjuk megoldani. Német soros elnökségként elhatározottak vagyunk abban, hogy hozzájárulunk saját erőnkkel ahhoz, hogy Európa előrelépjen, hogy Európának fényes jövője legyen, és hogy a szociális kohézió és a szociális dimenzió erősödjék Európában. Kérem önöket, hogy ezzel összefüggésben támogassák a munkánkat. Várom együttműködést, nem csak az Európai Bizottsággal, hanem különösen önökkel, az Európai Parlamenttel, hiszen önök parlamenti képviselőként a saját hatáskörükben, a saját szakismereteikben nagyban segíthetik a mi munkánkat is, és remélem, hogy konstruktív módon alakul a következő hat hónap. A német soros elnökség. Tudom, hogy munkájában tudom, hogy nagyon sokat várnak ettől, remélem, hogy meg tudunk felelni ezeknek a kihívásoknak. Köszönöm, hogy meghallgattak, és örömmel várom a előttünk álló eszmecserét. For your... Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt a bevezetét, köszönöm ezeket a kedves szavakat, és most két perc erejéig megadom a szót a koordinátoroknak. Kérem, vegyék le a maszkokat, ugyanis a tolmácsoknak kell, hogy lássák a, az arcukat is, tehát fontos, hogy lássuk az arcukat. Két perc. Jó reggelt kívánok! Miniszter úr, köszönöm ezt a lehetőséget a párbeszédre, noha az új pingpong rendszerünkbe még nem tud bekapcsolódni, ahol konkrétan válaszolhatna a kérdéseinkre. De az első kérdésem a kiküldött munkavállalók irány elvének tagállami szintű végrehajtásáról kérdeznék. Mi a helyzet ezzel? Németországban sok kérdés felmerült. A regionális általános tarifa szerződések ugyanis kimaradtak ebből, ez probléma, és alapvetően fatális hibának tartom ezt a lépést. A kérdésem az az először is, hogy ez miért maradt ki, a második kérdésem pedig elképzelhető-e a korrektúra. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, amit a miniszter úr a szociális társadalmi védelmi rendszerek, vagyis a 883-as irányelvvel kapcsolatos tárgyalásokra, koordinációra vonatkozik. Mi a jövő ezzel kapcsolatban? A trió tárgyalásai hogyan alakulnak, nagyon komoly elvárásokkal viseltetünk ezzel kapcsolatban. Konkrét terveket szeretnék hallani öntől tehát, ugyanis tudjuk mindannyian azt, hogy az idén és jövő év elején mi vár ránk az európai munkaerőpiacokon, hiszen látjuk a krízis kihatásait, és ezért is rendkívül nagy szükség van arra, hogy az érintetteknek határokon átnyúlóan megbízható megoldásokat kínáljunk. Mi a helyzet jelenleg tehát a tervez, szervezéssel? Köszönöm szépen. Következő két perc következik. Agnes Jungerius. Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr. Igen, nagy örömmel fogunk együttműködni önökkel a Szociális Európa megvalósításán. Azt hiszem, hogy a plenárison már világosan elmondta Merkel kancellárasszony, hogyha Európa embereibe nem investálunk, és magukra hagyjuk őket, akkor ennek az az eredménye, hogy az európai projektnek hátat fordítanak a polgárok. Ma reggel Hollandiában bemutatták az új foglalkoztatási statisztikákat. A speaker azt mondja, hogy 74 ember veszítette el a munkáját. Nagyon aggasztó a fiatalok helyzete is. A tárgyalási, a San Micheli tárgyalási boxra kérdeznék rá, mégpedig itt az ifjúsági garancia témája hiányzik ebből a boxból. Hogyan lehetne ezt visszahozni a tárgyalóasztal témáihoz pénteken? Ez a kérdésem. A második pedig az idény munkások helyzete. Lesznek tanácsi következtetések. A bizottság ma előadja az iránymutatásait. Az én országomban ugyanakkor ez a probléma, mint bárhol máshol Európában. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos a már meglévő hatályos jogszabályok alkalmazása, de új jogszabályokra is szükség van, hogy megfelelően élben tudjunk segíteni Európában mindenkinek, és ehhez Európai Uniós szintű jogszabálymódosításokra van szükség közös erővel. Ön egyetérte velem azzal, hogy az ügynökségek munkáját minőségre javítani kell, és hogyan képzeli ezt el, illetve a platform munka. A következő kérdésem, Köszönöm, mondja az elnök. Ágnes, az utolsó mondatra még lehetőséget adok. Az utolsó mondatom a platform munkavégzés az online platformok és a munkavállalók közötti viszonyt hogyan lehet helyreállítani, megjavítani, hogyan lehet javítani a kapcsolatokat a platformok tulajdonosai és a munkavállalók között. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Visszaló úr következik három percben. Két percben. Köszönöm szépen. Hájl úr, köszönöm, hogy eljött. Nagyra értékeljük ezt az agendát, és természetesen számos megjegyzésével egyetértünk. Erős a konszenzus számos témában, és nagyon örülök, hogy tulajdonképpen csapatmunkában vagyunk. A Renew Europe beli kollégáimmal együtt két kérdést szeretnék felvetni. Először is nagyon örülök, hogy közvetlenül is tá- találkozhatunk a COVID kapcsán, ugyanis most csak levelezni tudtunk, például az idény munka területén. <clears throat> nagyon fontos személyesen koordinálni az idény munkások kategóriáját is, hiszen ők a szimbólumai a szabad munkavállalásnak és a szabad munkavállalói mozgásnak Európában Schmidt biztos úrral az iránymutatások és az agenda végrehajtásán dolgoztunk, tárgyaltunk. Önnek mik a tervei? Különösen tagállami szintű koordináció területére vagyok kíváncsi, hiszen nagyon fontos, hogy a Single Resolution iránymutatásai tagállami szinten végrehajtsuk, hogyan tudjuk a mobilitás, különösen az idénymunkások esetében garantálni ez a kérdésem, és nagyra értéte, értékelem a 883-as rendelettel kapcsolatos gondolatait. Ön hogyan gondolja a kompromisszum elérését a tárgyalások során? illetve a digitális transformáció is nagyon fontos Európában. Ön a mesterséges intelligenciáról is beszélt, és a vállalati felelősségvállalásról. A kérdésem az az, hogy a szociális szolgáltatások digitalizációját Európai Uniós szinten tervezi-e előre lendíteni a német elnökség és az Európai Szociális ö, ö, védel, társadalombiztosítási szám ö, és agenda előrelendítésen is dolgoznak-e, illetve a szakmai képzések, az Erasmus program és az ifjúsági garancia is érdekel. Kérdezem, hogy konkrétan milyen lépésekben gondolkodik a német elnökség, hogyan próbál a fiataloknak segíteni a jövőbeli problémák megoldásában. Köszönöm szépen. Most pedig az ID kollégák következnek. Franz Samet nincs jelen, Megadom a szót Lece asszonynak két percben. Üdvözlöm Önöket, kedves kollégák! Természetesen szeretettel üdvözlöm a miniszter urat is, és nagyon jó munkát kívánok neki. Nyilván szükség van erre. Én Olaszország észak-keleti régiójából származom, Venecia Giuliából, amely Ausztriával és Szlovéniával határos. Úgyhogy szeretném megérteni azt, hogy szeretném elmondani azt, hogy nagyon érdekelt, amit mondott a miniszter úr ma. Főleg ami Olaszországra, Európára vonatkozott, hiszen a régió gazdasági és környezetvédelmi szempontból óriási előrelépéseket tett az elmúlt húsz év során. Önök is tudják, hogy rendkívül kritikus a zöld megállapodással szemben a helyzet, nem azért, mert nem akarjuk a környezetet védeni, hanem azért, mert nem igazán konkrét dolgokról hallottunk, és nem elegendő tett követte mindezt. Olaszországban az energia 20%-a már megújuló energiaforrásból származik, akárcsak a miniszter úr hazájában. Ezért eléggé komplikált a helyzet két különböző világot összehasonlítva. Ami a Green Deal-t illeti, ami a foglalkoztatottságot illeti, eléggé aggasztó a helyzet. Miniszter úr, foglalkoznak ezzel a problémával? Aztán természetesen minket is érdekel az, hogy mit sikerül elérni először. Aztán a fogyatékossággal élők problémája. Ez is nagyon fontos terület. Az Európai Unión belül is felmerült ez a 2020 utáni időszakot illetően, ami az eljárást illeti, de ez nem sikerült elérni. Aztán, ami a konvergenciát illeti, hiszen ez az összes módszer anyja. Ez nagyon fontos még. Köszönöm. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Katrin Langencipent kap most szó. Nem tudom, hogy online vagy személyesen van jelen online. Felteszem a fülhallgatómat. Katrin, tessék! Hallanak? Kérem, jelezzenek. Én nem hallom önöket. Nagyon jó. Tisztelt helyminiszter, nagyon örülök, hogy köszönhetem önt körünkben a utóbbi hónapok Covid válsága mindannyiunkat keményen érintett, különösen a fogyatékkal élők 125 millióját Európában, hiszen ők még keményebben érezték a bőrükön a változásokat, a, például a tirás kapcsán, a COVID kezelése kapcsán, de most nagyon fontos volt, hogy nem lett volna szabad ilyenfajta szelekciót eszközölni, például több országban prioritásokat eszközöltek a, a páciensek esetében. Németország elnök lett, és az Európai Uniós elnökségi prioritásokban a fogyatékkal élők kapcsán csak csupán az szerepel, hogy figyelembe vesszük a fogyatékkal élőket, de hát azért ez egy elég gyenge mondat. Például Németországban öregedik a társadalom, egyre több fogyatékkal élő polgárunk van. Tisztelt Háj miniszter úr, a COVID-19 válság az, a láthatatlan problémákat is felszínre hozta minden ezek a polgárok sokkal jobb, komolyabb támogatásra szorulnak. Az a kérdésem, hogy milyen támogatást tudnak nyújtani a fogyatékkal élő polgárok számára az ötödik antidiskriminációs irányelvvel kapcsolatos tárgyalásokat az elnökség mikor kezdi el, és a blokádot mikor fogják megszüntetni, mikor fogják ratifikálni a négyes irányelvet, mikor fogja végre Németország elismerni a fogyatékkal élők jogait, mikor lesznek ezek az emberek inkluzíven és proaktívan a társadalom hasznos és aktív tagjai. Azt gondolom, hogy az a következő hat hónapban nagyon jó lehetőségük van ezen kérdések megválaszolására. Köszönöm szépen, köszönöm Kátrinnak is. Most pedig megadom a szót. Árspréta Rafalszkának adom meg a szót az ICR részéről. Miniszter úr, egyértelmű az, hogy a gazdaság és a gazdasági kilábalás az elsődleges cél a pandémiát követően új népgazdasági erősítő tényezőkre, intézkedésekre van szükségünk, és a szociális jogok ennek egyik alappillérét képezik. Ön is említette, miniszter úr, hogy szükség van egy minimális biztonsági hálóra Európában, minimális biztosítási rendszerre, és a kérdésem az az, hogy Jelen pillanatban hol tart ennek a megvalósítása? Tudjuk azt, hogy ez egy rendkívül érzelemmel eh, dús téma, nagyon-nagyon sok szenvedét korbácsol fel, és nagyon különbözőek az egyes tagállami viszonyrendszerek, aztán a szociális biztosítási rendszerek koordinációja. Ez egy olyan munkafolyamat, ami már szinte négy éve tart, és a kérdés az az, hogy fel akarják egy gyorsítani ezt a munkafolyamatot. Nagyon fontos a szolidaritás gyakorlati elősegítéseit, elsősorban a gyermek és az a gyermekek és az idősebb polgárok védelmét kell figyelembe venni. Nagyon sok diszkriminációval tapasztalhattak a az idős polgárok például az egészségügyi szolgáltatásokhoz nem mindig fértek hozzá, a digitális világnak sem feltétlenül részei, és az ápolási szolgáltatásokhoz sem fértek hozzá. És ami pedig a gyermekeket illeti, egyre nagyobb fenyegetés jelent a számukra a szegénység, hiszen a munkanélküliség fenyegeti a szüleiket, ez már a körmünkre ég ez a téma, és természetesen minden annak a függvénye, hogy a 2020-2027-es időszakra mikor fogadjuk el a több éves pénzügyi keretet. Köszönöm szépen. Also, I hope... Remélem, hogy ő is jelen van körünkben online. Köszönöm szépen, elnök úr, remélem, hogy mindenki jól hall, kérem jelezzenek. Mivel az imént éppen technikai problémákkal küzdöttem, igen, működik, kiválóan, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezeket a bevezetőket. A realitás az, hogy egyre nagyobb az egyenlőtlenség a tagállamok között és a tagállamokon belül is, a szegények és a gazdagok közötti olló is egyre szélesebbre tárul. A, a foglalkoztatásban is komoly problémák vannak, például a minimális bér összege is túlságosan kevés, már a válságot megelőzően is komoly problémák voltak itt, és ön említette, hogy a szociális biztosítási rendszereket kell biztosítani, erősíteni, de Angela Merkel kancellár egyetlen egy szóval sem említette ezeket a kérdéseket, csak az ifjúsági garanciára tért ki röviden. Tehát kérdezem önt, mennyire gondolja komolyan a szövetségi kormány ezeket a területeket, mennyire szeretne ezekkel foglalkozni az elnökség során, hiszen az imént ön is említette, hogy itt nem csak a munkahelyek megtartásáról van szó a válság során, hanem új munkahely teremtésről is tudjuk az, hogy az új munkahelyek teremtése a válságot követően mindenek előtt az alacsony bérezésű területeken történt meg, ezt mindannyian tudjuk, ezért rendkívül fontos az, hogy ne csak arra figyeljünk, hogy munkahelyeket teremtsünk úgy általában, hanem ezek jó minőségű munkahelyek legyenek, különösen bérezési szempontból Németország egyáltalán nem teljesít Jó például a szociális biztosítás területén, például a munkavállalók 50%-a tarifa megállapodás nélkül dolgozik. Ez ellen mit lehet tenni a, a bérdiszkrimináció ellen mit lehet tenni. Németország itt negatív példa, és nagy örömet töltött el az, hogy ön azt mondta, hogy most ezt valóban, ö, ezt a témát elkezdik tárgyalni, de konkrétan mit terveznek? A szegénységi küszöbben mit kezdenek? A német szövetségi kormány támogatja-e a, a szegénységi küszöb hivatalos megállapítását és a minimális jövedelem témája Németországban újra és újra felmerült, de nem tudom pontosan, hogy mit gondolnak erről, mit értenek ez alatt, és Európai Unió szinten mik a terveit. Kérem, ossza meg velünk a részleteket, a kollégáival mit terveznek más tagállamokból, hogyan kívánnak ezen tovább dolgozni. Köszönöm szépen. Most pedig Daniela Rondinelli a szó. Köszönöm, tisztelt elnök úr, és üdvözlöm mindannyiukat. Üdvözlöm a miniszter urat is. Nagyon nehéz időszakot élünk meg, ezzel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani, ez gazdasági és szociális szempontból is igaz. Különböző szociális dimenziói is vannak ennek, illetve a foglalkoztatottság szempontjából változó a helyzet országonként. De ugye mindenféle dömping eh, föl kell venni a harcot, mert ez óriási problémát jelent az országok között a nem megfelelő verseny miatt. Főleg a munkaerőpiacot érinti ez nemzeti szinten. Ezért szeretném kérdezni a miniszter úrtól, mert ezzel kapcsolatban nem mondott semmit, hogy milyenek ezek az újfajta dömping formák a különböző államokban hogyan tudják megvédeni a munkahelyeket. Mert az országokban vannak ugyan saját rendelkezések, tehát figyelembe véve azt, hogy egyszerűen nagyon sok ország esetében fenntartatatlan a jelenlegi helyzet. Nem lehetne ön szerint a nemzeti kormányok felelősségén segíteni egy kicsit, hogy legyen egy protokoll, amit létrehoznak az európai országokra, ez mindenütt kötelező lenne, hogy megfelelő európai referenciák rendelkezzenek, rendel, kell rendelkezzenek minden országban. Ami a minimál jövedelmet illeti, ez is nagyon fontos kérdés a dömping szempontjából. Mi úgy gondoljuk, hogy ami az ajánlásokat illeti, ez nem megfelelő jogi eszköz. Irányelvre van szükségünk, tehát magasabb szintre kell emelni ezt az intézkedést. Meg szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a kérdések első körére kérem válaszoljon, hát miniszter úr, önnek adom meg most erre a lehetőséget. Maximum 12 percben parancsoljon, miniszter úr. Herzlichen Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Köszönöm Rátke képviselő kérdését, és összekapcsolok majd kérdéseket, amelyek összefüggenek a frakcióból. Hangsúlyozta, hogy Úgyhogy az Európai Soros Elnökség, hangsúlyoztam, hogy az Európai Soros Elnökség nevében beszélek, ám lehet persze kormány szinten is eszmét cserélni. Utaltam arra, hogy a munkaerő kigodási irányelv rendezését szeretnék gyorsan befejezni, és az egyenlő munkáért egyenlő bér, egyenlő körülmények között elv érvényesítését is. Említette azt említettem, hogy további jogszabályalkotás várható, és a koalíciós partnerrel folytatott vita tárgya ez, jól tudja, mire gondolok, ám örülök annak, hogy az Európai Néppárt támogatja ezt. Lehet persze, hogy a CDU körében a munkaadók részéről más hangok is vannak. A irányelv végrehajtásában nagyon sok teendő van, reméljük, hogy a nyári szünet előtt siker van. Az, hogy megújítottuk a munkerőtködés irányelvét, nagy siker, és az Európai Parlament és a Bizottság részéről támogatást kaptunk, az jó, és belé kollega is küzdött ezért. A 883-as rendelet témájában én ma nem csak a német pozíciót képviselem itt, utaltam arra, hogy a német soros elnökség álláspontja az egész tanács álláspontját kell tükrözze ezzel kapcsolatban. A 883-as ügyében mondtam, hogy kevés kérdés van nyitva, de ezekkel foglalkozni kell, mert komolyak. Az igazolás témájban, például a digitalizációs, digitalizációs témákban van esély az áttörésre, a határon átjáró munkavállalók ügyét említettem. Kérem megértésüket azt illetően, hogy a hogy értsék meg nem csak a német pozíciót, hanem a tanács pozícióját kell képviseljem. Mi tisztességes egyeztetőként szeretnénk, honest brokerként ellátni feladatunkat a tagállamok között, és önökkel, illetve a bizottsággal is egyeztetve szükség van persze ehhez a, arra, hogy mindenki el tudja mozdulni valamennyire az álláspontjáról a kompromisszum érdekében, és ne csak a saját álláspontját akarja feltétlenül fenntartani. A 83-as folyamatának befejezése ambiciózus terv, ám csak akkor tartható, hogyha mindenki, mint mondottam, rugalmasságot tanúsít némiképp. Agnes Jongerius kollega kérdé, képviselő kérdése holland szocialista frakcióbeli képviselőként az ifjúsági garanciára kérdezett rá. Tegnap volt egy videokonferenciánk Nikola Schmidt és Anya Kalicek oktatás politikai miniszter részvételével, a téma előrvétel értekében. Az ifjúsági garancia és annak megújított formája szerintem nagyon jó eszköz, és az a módosítás, amelyet a bizottság javaslat tartalmaz is pozitív, például a, a korhatár változtatása, illetve az eddig különösen nehéz helyzetben levő fiatalokra való koncentráció, illetve a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal fiatalok kiemelése. Érdekében kell megújítsuk az ifjúsági garanciát. A pénzügyi válságot követően is, ugye akkor is felmerült már a Covid válság előtt is sikerült haladni az ifjúsági munkanőség elleni harcban, ám ezt tovább kell vigyük ahhoz, hogy a lehetőségek földrésze legyen Európa, és ehhez ahogy szükség van, hogy mielőbb lezárjuk a garancia megújítását. Októberre tervezzük ezt, és szeretnénk aztán gyorsan végrehajtótavá tenni is ezt, hogy minden fiatal mi hamarabb érezze a lehetőséget, hogy újraképzés, átképzés, továbbképzés, vagy, vagy szakmai gyakorlat révén megnyír előtt a munkavilága. Ne legyen ez egy, egy korona nemzedéke az ifjúság munkanélküliségnek. A szezonális munkavállalókról beszéltem, mert rendkívül hálás vagyok az, azért, hogy felvetették ezt a kérdést. Az Európai Bizottság által kiadandó irányítás sok köre fontos, ám fontos az is, hogy új jogszabályok is létrejönnek, valamint a nemzeti szinten a tagállamokban is megfelelő jogszabályok jönnek létre. Beszéltem itt a német szövetségi kormány hatásköréről Németországban. Ugye a pandémia a német húsiparban mutatott rá rendkívül súlyos foglalkoztási problémákra, ezért július végén új jogszabályokat foglal, fogadunk el, aztán a digitális munka és az ilyen kölcsönmunka gyakorlatát szeretnénk megszüntetni a húsiparban. Fontos azonban, hogy mindezek a jogszabályok európai és tagállami szinten is ellenőrizhetőek, betartathatóak legyenek, és ehhez fontos, hogy a nemzeti hatóságok közötti együttműködés és információcsere javuljon, európai szinten is kell javítani kell tehát a munkán, nem első körben a tagállamok kell, hogy elvégezik házi feladatukat. Ez nem csak német téma persze. Tegnap spanyol, spanyol kollégámmal beszéltem például, a mezőgazdaság, a szezonális munkavállalók és munkaadók munkavállalók nagy számban dolgoztak spanyol mezőgazdasági munkaadóknál, és a pandémia itt is súlyos problémát jelentett. A munkaerő szabad mozgását nem szabad összekeverni a szabad kizsákmányolás lehetőségével. Itt is van tennivaló tehát, és fontos lesz együttműködés önökkel, várjuk a parlament, és ismerjük a parlament ebeli javaslatait. Eljött az ideje annak, hogy nem csak a húsiparban, hanem a többi ágazatban is megfelelő figyelmet szenteljük ezeknek a fogadási problémáknak, és a munkaerőpiacra vonatkozó szabályokat erősebben tudjuk végrehajtatni tagállami és európai szinten is a net, átmeneti munka, illetve a kölcsönmunka témáját említették, itt is van az Európai Bizottságnak teendője. Itt nem csak a jövő munkáról van szó, hanem a tisztességes munkahely, a decent work témája is ide kapcsolódik. Jelenleg a tanács ban folyik a vita, ez egy kezdeményezés támogatásáról, a kezdeményezés támogatásáról, amit nincs jogszabály kezdeményezési hatáskör. Dragos Pilarú is említette a szezonális munkavállalók kérdését, illetve a 883-as rendeletet. Augusztusban látogatom meg az ön hazáját, és a román kollégámmal egyeztettem már erről, mert, mint mondottam, nem csak a húsiparban, hanem más területeken is dolgoznak Németországban román és bolgár munkavállalók nagy számban, szezonális munka, munkavállalóként, és tudom, hogy Romániában komoly belpolitikai vitákat is kelt ez a téma, és román biztos, kollégámmal biztosítottam arról, hogy Németországban elvégezzük a házi feladatunkat e tekintetben, és az augusztusi találkozón talál, találkozunk delegációm részéről majd szakszervezetekkel is, és fontos, hogy tájékoztassuk a közép munkavállalatokat a jogaikról, mert ha már vannak ilyen jogok, azok kell, hogy érvényesüljenek is, és mint mondtam, a húsiparban Németországban ezt meg tudom ígérni, rendezzük a e kérdéseket. Már a Covid válság előtt is volt politikai akarat erre, lobbistákkal egyeztettünk is, a jogszabályokról fontos, hogy az al-al-alvállalkozók rendszerét tisztázzuk és rendezzük a helyzeteket Németországban, ezeket a visszaéléseket megszüntessük, és komoly politikai figyelmet szentelünk ennek. A Covid válság ugye némileg elterelte a figyelmet a tragédiák miatt, ám azért foglalkozunk ezekkel komoly erővel, és a 83-as rendeletről meg már beszéltem. Aztán az identitás és demokrácia frakcióbeli képviselőnek válaszolva, az EBSCO témája ez, ám mi is figyelemmel kísérjük. Minek más az energiafordulat témájában mi más számokkal számolunk, az energia, elektromos energia tekintetében 20%-on túl vagyunk már például, és a német szövetségi kormány szerint Németország továbbra is 22%-os ipari termeléssel bíró ipari ország, és a klímaváltozás elleni célok elérésében nagyon nagy erőt fektetünk, nagyon nagy figyelmet szentünk ezeknek, és szeretnék a szén és az atomenergia termelést kivezetni, Számomra munkaerőminiszternek fontos téma a regionális strukturális politika, munkaerőpolitika, és az, hogy azok az államok, amelyek a energia átállásban jól szerepelnek, tudják a foglalkoztatás politikát is megfelelően vinni, és egyes iparágazatokban, például a, szénbányászatban, vagy a szén erőművekben dolgozók ne szenvedjék meg az energiaváltást, megfelelő struktúrák álljanak rendelkezésre, az átképzésre, újraképzésre, hogy ezek az emberek megtalálják a, a munkavilágában majd a helyüket, ezt is hangsúlyoztam már. Ami pedig azokat a javaslatainkat illeti, amelyek a minimális, minimál TB, minimál biztosítás témát illeti, konkrét javaslatokat küldtünk meg a tagállamoknak a tanács részéről, világosá kell tegyük, hogy mit tartunk a tagállami minimál TB rendszer sarokpontjainak. Demerel kollega kérdezett arról, hogy Németországban mi a helyzet az alapbiztosítási rendszerrel. Mint tudja, a koalíciós pártok között komoly heves vita tárgya ez a kérdés. Van egy társadalom, gazdasági, társadalom, kulturális eleme is ennek. Én nem vagyok a feltétlenül híve a, a feltétlen nélküli minimálbér rendszerének, mert szerintem a, a, munka, a bér mindenképpen munkához kötendő, ám a társadalombiztosítás biztosítás minimál rendszere viszont rendkívül fontos, hogy segítséget tud nyújtani a rend, ezekre leginkább rászorul emberek számára. Két percem van még csak, szólt rám az elnök. Egy sor kérdés, amelyet említettek, egyes kérdésekben más miniszterek illetékesek, például a szövetségi családügyi miniszter kolgám kéne, hogy válaszoljon ezekre. Egy pontra reagálnék, Karin Lang tette fel a kérdése a társadalmi integráció kérdésében. Rendkívül közel áll szívemhez a téma, mint mondottam, és örülök annak, hogy a német a fogyatékkal élők igényével foglalkozó megbízott, meghívta az összes érintettet az említett konferenciára, és ott az ön által kérdések lesznek majd a vita homlokterében. Új stratégiára van szükség az antidiszkriminációs irányelv megújítésében is. Én is szeretnék részt venni ebben a vitában, bár, mint mondottam, német, a német kormánynál más a minisztérium a főfelelős ennek a témának. Itt az a munkaerőpiaci egyenlőségről van szó a képzésben, a munkaerőpiacán, és remélem, hogy a soros elnökség égisz alatt a bizottság stratégiája me- kiteljesedik, amely megújítja e jogokat és a társadalmi integráció kérdését erősíteni. Hivatott köszönöm a figyelmüket és a türelmüket. Sok kérdést kaptam, idő kellett a válaszokhoz. Köszönöm szépen, miniszter úr. Elnézést kérek, hogy félbeszakítottam, de tényleg nagyon szigorúnak kell lennem, és azért is kell megállítanom, mert nagyon sok a napi rendi pontunk. Nos, a második kör következik, mindenkinek két perce van a kérdésföltevésre, majd 12 perc áll rendelkezésére a miniszter úrnak a válaszadása. Első Cindy Francen parancsoljon. Cindy, please press. Tessék, Cindy, kérem, nyomja meg a speak gombot. Cindy, are you here? Cindy, itt van? refresh button, please. Akkor a refresh gombot nyomja meg, kérem. Cindy. Cindy, se nem látjuk, se nem halljuk. Úgyhogy akkor Gabriel Bishop után ö, visszatérünk Cindyre. Gabriel Bishop, kérem nyomja meg a speak gombot. Igen, üdvözlöm Kedves kedves miniszter úr, nagyon örülök, hogy találkozhatunk, még így virtuálisan is, és szeretném még egyszer elmondani, hogy teljesen eltaláltátok a prioritásokat, a minimálbér, a minimális biztosítási rendszerek, ezekre óriási szükség van, és ezekkel a témákkal azt is látjá, látjuk, hogy komolyan gondoljátok a probléma megoldás és az igény, idény munkások témája különösen szíven ütött. Már április végén írtunk levelet a megfelelő miniszternek egy kollégával, árnyék előadókkal is együtt dolgoztunk. A horvát elnökség alatt nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a témában, az idény munka témájában gyorsan megtaláljuk a megoldást, és a, az együtt döntés kérdése is nagyon fontos. Látjuk, hogy szerkezetváltásra sor kerülhet, sort került, és nagyon fontos az is, hogy az inszolvencia helyzetébe került vállalkozásoknak is segítsünk. Nagyon fontos az ezzel kapcsolatos konferenciátok is, ez egy fontos jelzés, de konkrét kezdeményezésekre is szükség van, és ezeket szeretném tudni ezzel kapcsolatban, miak a terveitek. Illetve beszéltél a határokon átnyúló munkavállalás kérdéseiről is. Itt nagyon sokat változott a helyzet. Németországban látjuk, hogy nagyon fontos adott esetben a rendszer megváltoztatása, és előadóként nagyon örültem annak is, hogy megemlítetted, hogy mind a két oldal el kell, hogy mozduljon az álláspontjától, nagyon fontos lesz a kompromisszum. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Szilvi Brunet szólhat hozzá. Kérem, Szilvi, nyomja meg a gombot. Igen, mindenki hal. Üdvözlöm Önöket, köszönöm elnök úr, köszönöm miniszter úr, hogy eljött. Én arra kérdésre szeretnék kitérni, hogy mi a helyzet a leginkább rászorultakkal. Szerintem mi a helyzet a szolidaritással, a digitális átalakulással, a környezetvédelmi átalakulással, ha velük nem foglalkozunk. Ma nincs már garancia az alapokban a legkiszolgáltatottabbak számára, és én azt javasolnám, hogy ne csak, hogy megtartsuk azt a minimális szintet, ami volt, hanem növeljük. Ez rendkívüli kérés, főleg Franciaországban az élelmiszer bankoknál. Aztán ami a platformokon dolgozókat illeti. A kolléganőm is beszélt róluk. Ők a járvány alatt rendkívül súlyos helyzetbe kerültek, szerintem újra kellene vizsgálni, hogy mi a helyzet a szociális védelemmel velük kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szilvi. És most megpróbálok visszatérni Cindy Franzenhez hogyha Cindy hal minket, nyomja meg a gombot, kérem. Köszönöm szépen, úgy látom, most már működik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy csatlakozott hozzánk a mai napon. Nagyon sok fiatalt bocsátottak el, nagyon nagy a munkanélküliség. Most még fontosabb, mint valaha, hogy az Európai Unió azok mellett álljon, akiknek szükségük van erre, és akik elveszítették a munkahelyüket. Hogy egészséges legyen az a munkahely, ezt is garantálni kell. Szociális markerekre van szükség, ennek realitásnak kell lennie. Európa csak akkor tud felemelkedni, erősebbé válni a válságot követően. Április követően több mint 42 millióan kértek támogatást a rövidtávú vagy ö, ideiglenes munkavállalók körében. Konkrétabb információval tudna szolgálni, hogy milyen kezdeményezéseket kívánnak foganatosítani. Európában esetleg a viszontbiztosítási programban. A szegénység elleni harc bizottságában társelnök vagyok. Szeretnénk, hogyha múzeumokba kerülne ez a jelenség, ezért egy dokumentumot fogalmaztunk meg, amelyben föl kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy tettekre van szükség. A gazdasági felemelkedési program keretén belül – nagyon remélem, lesznek is e felé konkrét lépések a német elnökség alatt, hogy ez a valóságban is megvalósuljon. Aztán a, az elnök közbeszól, két perc. Szeretném tudni, hogy a 119-es nemzetközi munkaügyi szervezet dokumentumát megratifikálták-e. Elnézést letelt a két perc, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, egy nagyon fontos dolgot kell mondanom. A világ legjobb tolmácsaival rendelkezünk, de ha azt akarják, hogy más nyelveken is értsék, amit hozzászólnak, akkor az arcukra is szükség van, mert ez nagyon fontos. Néha ugyanis a kapcsolat nem nagyon jó, és tényleg szükség van arra, hogy az arcokat is láthassák. Amennyiben a videó kép nélkül szólnak hozzá, nem tudunk tolmácsolni. Nagyon köszönöm a megértésüket. Most pedig látom, hogy Guido Ryle következik, parancsoljon. Miniszter úr, gondolja, hogy nagyon örülök annak, hogy ma itt találkozhatunk és beszélhetünk. Szociális miniszterként komoly feladatai, világos feladatai vannak, de a kérdésem az az, hogy hány évet dolgozott ön egyáltalán politikán kívül, és hány évig tartottak a tanulmányai? És a bér kapcsolatos igazságosság azt mondta, hogy fontos ön, önnek, amióta az eurót bevezettük Németországban, mi vagyunk Németországban a reálbér egyetlen vesztesei, most már a középmezőnyben vagyunk, de ami az 52,7%-ot illeti, amit be kell fizetni adóban Németországban, azzal mi a helyzet? És az adófizetők ünnepét ünnepeltük a múlt héten, de most már megint mindenki saját magáról kell gondoskodnia, ez katasztrófa, az, át, az átlagbér 40 ezer euró évente, és minden más fejlett ipari országban ez 100 ezer euró, tehát Németországban megint le vagyunk maradva. Nagyon sok területen az utolsók vagyunk, például a nyugdíj területén is, és mi állítólag egy gazdag ország vagyunk. Óriási mennyiségű szegény van nálunk, hihetetlen szegényeink vannak, és a szociális miniszterként ez az ön feladata, hogy ezt javítsa. Mit a, a német szövetségi kormányunk mit tesz az autó, ö, mobil területen, ö, munkahely teremtésről szó sincs, és ki akarnak szállni a foszilis energiaforrásokból. Ez őrület. Itt a polgárok érdekeit ez egyáltalán nem szolgálja. Az, a német középosztály elszegényedése ellen kell harcolni. Give the floor. Köszönöm szépen. Kido, most pedig Petra de Schutter következik. Azt hiszem, jól eh, ejtettem a nevét. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Két dologról szeretnék beszélni. Először a szociális eh, biztonsági koordinációt. Nagyon örülünk, eh, hogy ez része a munkaprogramjuknak, és hogy azt említette, hogy hidakat kívánnak verni ebből a szempontból. Szeretném, hogyha egy kicsit részletesebben beszélne erről, mert persze a múlt év végén már megkaptuk ezt a csomagot, de a tanácsról részéről teljes volt a csönd hat hónapon keresztül. Mire van pontosan szükségem tőlünk, hogy kompromisszum legyen a tanácsban, hogy ezt a három pontot megoldjuk, a notifikációt, ez fontos a csalás elleni küzdelemben, hogy a határokon dolgozók exportálhassák ezeket az összegeket, végül pedig a pluriaktivitás. Ezt hogyan szeretnék elérni, ez a kérdésem. Aztán, ami a platformon dolgozókat illeti, megint csak igen nehéz helyzetben levőkről van szó, ahogy hallottuk, és csalódottak vagyunk, hogy az ezzel kapcsolatos csúcsot törölték. De persze novemberben lesz még erről talán szó egy csomó más témával együtt, és nagyon reméljük, hogy a bizottság nem fogja ezt még inkább felvizezni, és nem lesz már prioritás. Hogy tesznek mindent annak érdekében, hogy az önök elnöksége során minden kötelezettséget felvállaljanak, hogy a platformon dolgozók munkakörülményen javítsanak? Köszönöm. Köszönöm, Petra. Most pedig Margarita de la Pizzacarion kap szót. Margarita, hall minket, akkor nyomja meg a gombot. We don't hear you. Mi nem halljuk. Please refresh button. Kérem nyomja meg akkor a refresh gombot. Uh, okay. Hola? Yes, yes, it's Ahora? okay. Igen, igen, úgy tűnik. Igen. Nem most először ütközöm ebbe a problémába, de minden esetre üdvözlöm Önt, miniszter úr. Bizonytalanságokat élünk eh, most Európában, más és más a helyzet az egyes országokban, de egymásból merítkezhetnek és az régi paradigmákon túl kell lépnünk, mert ezek megkötötték a kezdeményezők kezét, most viszont azt kell biztosítanunk, hogy a prosperitást elér, ahhoz, hogy elérjük a prosperitást, összefogjunk. A család nagyon fontos, hiszen a társadalom szívében a családok állnak. Főleg az ilyen nehéz időkben, ahol a szegénység sújtja a legtöbb családot. A család őrzi a hagyományokat, és a szeretet forrása. Milyen politikákkal tudják segíteni a családokat, és a társadalom építkezését így elősegíteni? Aztán ott vannak a vállalkozások, hiszen az embereknek ott van munkájuk, és segítenek minket abban, hogy a közös célokat elérhessük. Hogy a, az emberi méltóságot a munkavállalók visszakaphassák. Köszönöm szépen. Most Lájla Sejbinek adom meg a szót, parancsoljon. Jó napot kívánok, üdvözlöm, elnök úr. Miniszter úr, az Európai Uniós országok legtöbbje karanténban volt, de voltak, akiknek folytatniuk kellett a munkát, mert alapvetően fontos feladatot láttak el, tehát nem hagyhatták abba. Nem tudom, hogy a sushi vagy a hamburger szállítás alapvetően fontos tevékenység-e, de aztán akik házhoz szállították az élelmiszereket, például a saját egészségüket tették kockára, hogy az idős embereket ellássák. És hogyha sajnálatos módon betegek lettek, akkor is tovább kellett dolgozniuk, hogy kifizethessék a saját lakbérüket, mert abszolút semmiféle szociális védelem nem rendelkeznek. Azért, mert hivatalosan a függetlenek kategóriába tartoznak. Aztán ott a digitális platformokon dolgozók, akik még szankciókat is eh, kaptak. Nyilván tudtuk, hogy ez nehéz eh, terület, de a COVID-válság még inkább sújtotta őket. Eh, nem szabad elfeledkeznünk róluk sem. Úgyhogy mivel a programokban, amit említett ön is, a jó munkafeltételekről, a szociális védelemről is beszélt, beleértve az újfajta munkavállalási formákat is, mint például a platformon dolgozókat, hogyan tudják biztosítani azt, hogy ezek a munkavállalók ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint bárki más. Ami a napi, naptárt illeti, Nikolás Schmidt eredetileg egy európai csúcsot akart szervezni szeptember 22-én ebben a témában, de ezt az egészségügyi helyzet miatt el kellett ő, napolni. Sürgősen szükség van erre. Aztán javasolták a november 3-át, szeretnék ezzel kapcsolatban pontosabb információkat. Aztán a munka jövőjéről is, illetve hogy a platformon dolgozóknak milyen helye lesz ezen a csúcson. Jó lenne, ha Németország az egyik legnagyobb szociális előrelépést megvalósíthatná. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Leila, most pedig Stelios Kimpuropulos úr következik. Parancsoljon! Köszönöm szépen, köszönöm ezt a lehetőséget. Üdvözlöm görögországból. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, miniszter úr. A véleményem szerint minden egyes válság lehetőséget biztosít a jövőre. Sajnálatos módon az elnökség nem nagyon kezdeményezett még, és az új pénz, több éves pénzügyi keret vonatkozásában sem. Nagyon fontos a versenyképesség növelése, de ami a fizetéseket, illetve a különbségeket, a gazdasági lehetőségeket kell előlendíteni a különböző tagállamokban. Az elkövetkező évekre nagyon fontos ez. Az átalakulási folyamatokra kell koncentrálnunk a jövőben, és a megfelelő munkavállásra. Két kérdésem lenne. Az évszakos szezonális munkavállalók. Több millióan a Covid válság miatt nem kapnak semmiféle munkanélküli segélyt. Pedig óriásiak a a szükségre A második, az új alapok létrehozásával és a mechanizmusok segítségével az elnökség elkötelezi magát amellett, hogy a jelenlegi munkák, eh, helyek megtartására koncentrálnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ellen Fritzon következik, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, miniszter úr! A előadását, és hogy elmondta, hogy milyen ambiciózus programmal rendelkezik a német elnökség. A programjukban kiemelték, hogy biztosítják a nők férfiak egyenjogúságát. Szeretném megragadni azt a lehetőséget, hogy az én tapasztalatom Svédországban az, hogy az esélyegyenlőség és a nagyobb részvétel a nők részéről a munkaerőpiacon tényleg növeli a munkahelyek számát, a gazdasági prosperitást, és a zöld átalakulást. Úgyhogy erőteljes intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ezt elérjük, és nálunk a szocialistáknál konkrét, erőteljes intézkedéseket várunk a fizetések különbségeinek eltüntetése érdekében, hogy átláthatók legyenek ezek a fizetések, hogy az erőszak és a nem erőszak ellen vegyük fel a harcot, illetve ami a jelenlegi válságot illeti, figyeljünk oda a nemi kérdésekre, amikor megfelelő intézkedésekről döntenek és azokat végrehajtják. Mert védeni kell a nőket, akiket a válság rendkívüli módon sújt. Kérdésem tehát, számíthatunk az ön támogatására, illetve a német elnökség támogatására, hogy ezen fontos területen előre lépünk? Második kérdésem, az egészségügyi és munkavédelmi kérdésekről van szó. Kollégáimmal új, ambiciózusabb EU-s stratégiát szeretnénk látni a munka és egészségvédelem terén, Például a halálos balesetek számának nullához való közelítését, vagy nulla értékét. A kérdés az, hogy a német elnökség az egészség és munkavédelmet a politikai prioritásai közül az egyik legfontosabbnak tekinti, és az EU stratégiát is a nulla szám közelébe kívánja terelni. Köszönöm szépen végül, de nem utolsó sorban Antonius Mandels következik parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk, már beszélt nekünk egy kicsit arról, hogy mi a helyzet a, munka, a munkaerőpiacokról. Szeretnénk normákat és a migráns munkavállalók kérdéséről is, mert a tagállamok nem hajtják végre megfelelő szinten ezeket, úgyhogy várjuk az EU-tól ezeket a lépéseket. Emberi okoknál fogva is, azért is, hogy a, a helyi munkavállalók számára a nem fair versenyt kizárjuk, mert a Covid válságot követően, a második kérdésem talán még fontosabb, a Covid-19 után újra fel kell találnunk az EU-s spanyol viaszt, hogy közelebb ö, ö, kerüljünk és bevonjuk az európai állampolgárokat is mert arra van szükség a jó és rossz időkben is, hogy az állampolgárokat bevonjuk a dolgokba. Mert a demokráciáról, a jogalkotásról sokat beszélünk, azonban az emberek szívéről nem. Köszönöm szépen. Miniszter úr, nagyon sok kollega szeretne kérdezni öntől, de sajnos nincs rá időnk. Úgyhogy most visszadom önnek a szót 12 percre, és köszönöm, hogy eljött hozzánk, de mindig is el fog jönni, hogyha meghívjuk a parlamentbe. Köszönöm. Herzlichen Dank. Elnök úr, köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, meg az első körrel ellentétben most nem fogok minden egyes kérdésre kitérni, mivel időbelileg nincs erre időm, hanem egyszerűen csak összefüggésekre utalok rá. Antonis Manderas utolsó kérdésével kezdeném, ugyanis ő egy nagyon-nagyon fontos kérdésre mutatott rá, amely Jacques Delors szavai jutnak eszembe, senki őt nem lehet kizárni a belső piacról, nagyon fontos, hogy minden részlete kitérően előre lépjünk, és tudjuk azt, hogy ez a feladat óriási, és a pandémia után a 21. században arra kell törekednünk, hogy a szociális államiság, a demokrácia és a piacgazdaság, illetve a jogállamiság alapelveit is összekössük és fenntartsuk. Erről van szó nem többről és nem kevesebbről, arról van szó, hogy a gyermekeink és az unokáinknak milyen jövőt képzelünk el. Amit európai szinten megbeszélünk, ennek be kell tagozódnia egy stratégiába. A kérdés az az, hogy szétesik Európa, vagy erősödik. Ez a kérdés, szétesik-e, vagy erősödik Európa. Megértjük-e az, hogy ennek a válságnak a kezelése több szakaszos? A pandémia Németországban és Európában még tart, az emberek védelme, az egészségügy védelme elsődleges, hogyha ezt egy viharral hasonlítanám össze, akkor ennek a viharnak az első hullámát éltük át éppen, és a politikai felelősségünk az, hogy az életeket és az egzisztenciákat is megőrizzük, megvédjük legalábbis nemzetközi összefüggésben Németországban az a benyomásunk, hogy relatíve jól reagáltunk, összességében Európára is vonatkozik ez minden problémára, és ami pedig a rövidtávú munkavégzést illeti, Németországban jelenleg 6,8 millió emberről beszélünk a rövidtávú munkavégzés kapcsán, ez egy óriási szám, ez egy híd a gazdaságba való betagozódásban, de nézzük meg az USA-t, az utóbbi négy hónapban az USA-ban 47 millió munkahely tűnt el. És ö, ö, Bolsonaro és Trump ö, tímje nyilván arra törekszik, a munkatársai arra törekszenek, hogy eltitkolják a tényeket, de a tények akkor is magukért beszélnek, és Európában ehhez képest jobban állunk. A súr egy olyan eszköz, amely a tagállami kompetenciákat nem váltja fel, hanem logikus módon, értelmes módon olyan országoknak segítsen, ahol a rövidtávú munkavégzés nehézségekbe ütközik. Ami pedig a munkanélküliségi viszontbiztosítást illeti, ez nem szociálpolitikai, hanem gazdasági eszközvéleményünk szerint. Összességében a, a szociális állami felépítmény ebből a szempontból nem csak a kemény, a válság kemény következményeit kívánja enyhíteni, hanem rövid távon segít is, nagyon fontos tehát, hogy a társadalombiztosítás és az állam együttműködjön a gazdasági stabilizáció célján is. 2008-ban a gazdasági válság kapcsán ezt már átéltük, és most sokkal erősebben átéljük. Nagyon fontos tehát, hogy a munkanélküliségi viszontbiztosítás ügyét előre vigyük. A súr rendelet a bizottság szerint eh, egy ez még csak egy első lépés lesz, a többi jogszabályt nem prejudikálja, és hálás vagyok minden felszólalónak a viszontbiztosítás témájának felvetését. Itt nem arról van szó, hogy munkanélküli biztosítás más országokból támogassunk, hanem egy viszontbiztosításról van szó, amely a tagállami munkanélküli biztosítási rendszereket garantálja, tehát cselekvő képessé teszi a tagállami keretben az, a munkanélküli biztosítási rendszereket, és a konjunktúrát kívánjuk stabilizálni Európai Unió szinten a viszontbiztosítással, ami pedig az ILO 190-es egyezményre térnék rá, erre is, erről is szó volt, az, az ILO Hundert, az ILO 190-esen nagyon sok tagállam dolgozott, üdvözöljük ezt a határozatot, és az a célunk, hogy évvégéig elfogadjuk Európai Uniós szinten is. Felmerült a kérdés a gazdasággal kapcsolatban. Itt fontos a különbségtétel. Nem lehet mindent egy kalapá venni, ami platform munka, platform közvetítés, hanem itt nagyon fontos az érzékeny és a bizonytalan munkaviszonyokra való figyelés, például a catering, vagy az, az étel kihordó szolgáltatásokra gondolok, nagyon fontos, hogy az álvállalkozók ne váltsák fel a, a legális fair viszonyokat, hiszen ez a szociális védelemet alása. És konferenciánkon erre figyelemmel leszünk, hiszen ez minden európai tagállamban komoly téma, és az, a tagállami javaslatokra nyitott fülekkel viseltetünk. Majd ősszel lesz egy nyitott platform gazdasági konferenciánk, ez egy új magánvállalkozási forma, ami pozitívum, ez egyértelmű, de vannak olyan jelenségek, amelyek már a kizsákmányolás irányában mutatnak. Nagyon fontos a szociális védelem, és Németországban például az a célunk, hogy az idős biztosításba, tehát az időskori biztosításba is bevonódjanak ezek a magánvállalkozók, de fontos, hogy a cselekvőképességüket is erősítsük, a mozgásterüket is erősítsük, például a nagy platform gaz, gazdaságokban, az általános foglalkoztatási viszonyokról beszélnünk kell, Reméljük, hogy Európa különböző sarkaiból ezzel kapcsolatban javaslatokat kapunk. Amit a svéd kolléganő elmondott, ezzel egyetértek. Az a nők és a férfiak egyenjogúsága, különösen a munkaerőpiacon, a gender pay gap, például a fizetések közötti különbségek rendkívül fontos téma, de ez összefügg az, a rendszerrel összefüggő szakmák kérdésével is, tehát például azok a munkavállalók, akik a szociális szolgáltatásokban dolgoznak, ő, nekik kell megteremteni a jobb bérviszonyokat, a szociális tár, szolgáltatások területén, és összességében a szolgáltatások területén, és a minimál bér keret ebben az összefüggésben nagyon fontos lesz, és a német elnökség alatt több kezdeményezésünk is lesz ezzel kapcsolatban, ugyanis a minimálbér és a szociális partneri együttműködés egymás kiegészítő területek, a minimálbér összege csak egy abszolút minimál összeg lehet, az a célunk, hogy a lehető legtöbb szociális partneri és tarifa megállapodás szülessen, és a kérdés az az, hogy Németország mennyire lett sérülékeny, 57% a munkavállalóknak valamilyen szakszervezet tagja, nagyon fontos azonban a szociális partneri együttműködésre és cselekvésre további ösztönzőket teremteni. A német minimálbér kérdését is tovább fejlesztjük, azt látom azonban, hogy az akkum mindjárt lemerül. Röviden ezt szeretem volna elmondani. Összességében megújítom, megerősítem az ajánlatomat, kész vagyok arra, hogy ezen ülés után is párbeszédben álljak önökkel, az Európai Parlamenttel szoros együttműködés tervezek, szükségünk van az önök kompetenciájára, az önök energiájára, hogy valódi elmozdulás történjen. A három kulcs szó a minimálbér keret, a minimál biztosítási keret, ezt hat hónapon belül nem tudjuk nyílbeütni. A trió elnökség keretében gondolkodunk a portugálokkal és a szlovénokkal karöltve, de természetesen szeretnénk elérni azt, hogy jól induljon ez a vita az európai minimálbér tárgyában az, igény munka, az idénymunkások területén gyorsan előre szeretnénk lépni, hogy a bizottsággal közösen tanácsi következtetések megszülessenek, és ezt végre tudjuk hajtani. És még egy téma, amiről ma nem volt szó, de azért az önök szakbizottsága figyelmébe szeretném ezt ajánlani. Például a kereskedelmi bizottság elé is tartozik ez, illetve Reiners biztos úr és Nikolás Schmidt urasztalára is tartozik. Ez, ez a fenntartható beszállító láncok kérdése. A mi célunk az, hogy a munkavállalói jogok, az emberi jogok, az emberi egészség kérdései ne Európai Uniós határokon álljanak meg. Globálisan kell gondolkoznunk. A jövő, a munka jövője, a munkavállaló gazd, társadalom átváltozása a célunk. A válság végén optimista vagyok, azt gondolom, hogy az európai kontinensnek minden esélye megvan arra, hogy ezeket a feladatokat közös erővel megoldjuk. Ez rendkívül fontos. Európa nem csak egy lenyűgöző elképzelés, hanem egy óriási esély, feladat, közösségi feladat is, és Ebben az értelemben örülök a parlamenttel való további együttműködésnek. Köszönöm szépen, Hájr miniszter úr! És remélem, hogy találkozunk majd ismét az Európai Parlamentben. A következő napokban is kiváló működésünk lesz majd személyesen is, meg az önök elnökségével, is. nagyon sok sikert kívánok önöknek. Kollégák, köszönöm szépen! Nagyszerű volt az együttműködés most is, tartottuk az időt, a nyolcas as pontra ugrok, az 1303-as 2013 rendelet módosítása, a kiveteles szerkesztési eszközök a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés érdekében a válságból való kilábalás segít, jutott segítség, a pandémia válság összefüggésében digitális és ellenálló gazdaság létrehozása. Agnes Jungerius a jelentéstevőnk, három perce van, és aztán az árnyékelődők két percet kapnak fejenként. Ágnes, parancsolj, tiéd a szó. Kérem, nyom meg a mikrofon gombot. Három percet van, Ágnes. I, I don't think I need three. Szerintem nincs is szükség három percre. Köszönöm, kollégák. Nagyon hosszú a címe a jelentésnek, azonban annyit fontos tudni belőle, hogy nagyon gyorsan kellett intéznünk a Regi Szakbizottság számára is lehetővé téve, a haladást, úgyhogy nagyon gyorsan kellett a véleményt tető alá hozni. Egyrészt szeretnénk, az rende, rendkívüli eszköz, sürgőségi eszköz gyorsan rendelkezésre állna Európában, de persze nem feltételek nélkül. Ez volt a munka meghatározó fókusza, tehát kompromisszumos módosítókat írtunk, a legtöbb módosítót sikerült ezek által figyelembe venni, Kedden és szerdán két technikai találkozónk volt, és sikerült jó egyensúlyt találni. Köszönöm minden kollégának az együttműködést. A helyreállás, a Covid válságból a helyreállás szociális aspektusai az eredeti javaslatban nem jelentek meg, illetve hiányoztak. Most sikerült ezeket érvényesíteni. Szerintem az Ample szakbizottság részéről nem lehet ennél kevesebbet elvárni. Az árnyék a két mintvaló pontban kompromisszumokat küldtünk elreméljük ezek elfogadhatóak lesznek, mert ha igen, akkor nem kell árnyékelődülést szervezni a szavazás előtt, a nyári szünet után a véleménytárgyában. Köszönöm. Köszönöm szépen, két perc alatt elmondta, most pedig a néppárt részéről George Falcao kapja meg a szót. Parancsolj. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm mindenkinek, hogy nagyon gyorsan reagáltak, és a tárgyalások is gyorsan előre jutottak. Ez egy rendkívül fontos dosszié, és Szilárd meggyőződésem, hogy a React EU olyan beruházásokat fog mobilizálni, ami, amik érdemben segítenek a kilábalás első évei során a polgárainak. Nagyon fontos a reál ekonomiai források biztosítása, és alapvető fontosságú a számunkra a munkahelyek megtartása, illetve új munkahelyek teremtése és a KKV-k támogatása. Ezek azok a fontos fellépések, amelyek a mi frakciónkat jellemzik. A React EU a mi válaszunk a válságra, a válságkezelő eszközünk. Nagyon fontos, hogy minden akadályt leépítsünk, és minden administratív akadályt elhárítsunk, például a helyi szinten is, és nemzeti szinten is a módosítóink arra koncentrálnak, hogy a finanszírozást február 1-től biztosítsuk, és nagyon fontos az, hogy a határidő 2024. december 31-e legyen a benyújtásra. Fontos a tárgyalások mielőbbi megkezdése erről, fontos, hogy fenntartsuk a kapcsolatot a rezsi bizottság kollégáival is. Mindenkinek megköszönöm a munkát, és várjuk a szavazást. Minutes and I will now give the floor. Köszönöm szépen. Monika szemed a következik a renyó részéről. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szerintem ez megfelelő kezdeményezés a megfelelő időpontban a társadalmak nagyon megszenvedték, és a gazdaságok is a Covid válságot. Ezzel az alappal a társadalmak megkaphatják azt a lendületet, amelyre olyan szükség van. Reméljük az EU segíti a gazdaságainkat ezáltal, és fenntartja, sőt erősíti majd a versenyképességet Európában e folyamatban, és segíti azokat, akik leginkább megszenvedték a válságot, akik leginkább szükségben vannak. Ezzel a pénzzel tudunk igazi szolidaritást mutatni, és bemutatni, hogy nem csak egy gazdasági zónaként működik az EU. A Renew Európa ezért támogatja, hogy, hogy ne legyen 20 még az 1 százalék alatt a részesedés. Szeretném megköszönni minden kollégának és munkatársnak a munkát, a kompromisszumok kidolgozásában, bár van még itt is tennivaló, kell még itt csiszolni a kompromisszumokon, hogy egyfelé húzzunk. Most kell befejezni a folyamatot gyorsan, egy utolsó lendülettel, hogy a alap minél előbb működőképessé váljon. És olyan szövegre van szükség, amelyek könnyebben értelmeznek a vállalatok, meg a helyben működő szervezetek, amelyek fel kell, tudják használni ezt az alapot gyorsan és hatékonyan, hogy segítsék a rászorulókat. Úgyhogy dolgozzunk ennek érdekében együtt. Köszönöm, Mónika. Elna Lici a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Jungerus kollégának azt, hogy lehetővé tette most arra a javaslat megvitatását. A kompromisszumok megfogalmazása után is még. A mi frakciónk tekintettel a, a pandémia válságra beterjesztett módosítókat, amelyek szerintük lényegi fontosságú pontokban fogalmazódnak meg, és amelyekről, amelyek nem kaptak elég figyelmet. Az egyik módosító a pótlagos források kiosztása a tagállamoknak, amikor a tagállamok kihelyeznek forrásokat, kértük, hogy kritérium, egy plusz kritérium valósuljon meg itt, ez pedig az lenne, hogy a válság által leginkább sújtott régiók kapjanak legnagyobb figyelmet ez egy pótkritérium a felsoroltak mellett. Szeretnénk, szeretném elmagyarázni. Azért tartjuk fontosnak ezt, mert nem csak a fejlettségi szintjét kell figyelembe venni egy-egy régiónak, hanem azt is, hogy milyen hatással volt rá ez a, ez a ö, vírusválság. Vannak régiók, amelyek viszonylag fejlettek, ám rendkívül megszenvedték a, a, a válságot, és kell, hogy kapjanak támogatást. Aztán a potlagos források kiosztása az ESSA és más programok keretében esetén hát szeretnénk, ha a helyi önkormányzatokat jobban bevonnák ebbe a folyamatba, meg a civil társadalom képviselőit, partneri viszonyrendszerben. A költségvetés 5%-át szeretnénk erre költeni, a 64 jegyes módosítóban áll ez, a határon átnyúló projektek vonatkozik. Most mondta egyébként a miniszter, hogy a határon átnyúló együttműködés mennyire fontos. Ennek fényében is kiemelném ezt a módosítót. Aztán az Európai Bizottság 10 munkanapon belül kell lenne jóvá hagyja a benyújtott a pályázatokat, nem 60 nap alatt. 60 nap az túl hosszú idő. Langeszipan. Dear colleagues. Kedves kollégák, Hadd fejezzem ki együttműködésemet a nagyon konstruktív munkáért, és az árnyékelődókat a héten folytatott az együttműködésért. A válság mindennyiunkra hatással volt, ám volt, ahol ténylegesen pusztító hatása volt, a legszegényebb, a leginkább szükségben szenvedő tagjai a társadalomnak szenvedték meg legjobban. Ezért módosítóimban azt javaslom, hogy a szegénység felszámolása és a társadalmi integráció intézkedése is jelentős támogatást kapjanak, és azok az adatok, amelyek alapján meghatározzák az allokációt, vegye figyelembe a, a legszegényebbeket, például a, a, a, fogyatékkal élők, a, a kirekesztettek, a, a homelessek, tehát mint azok a személyek, akiket egyébként a statisztikák általában hivatalosan nem igen vesznek figyelembe, is figyelmet kapjanak. És a szegénység küszöb alatt tegyék lehetővé egy olyan alap jövedelem nyújtását, hogy a legszegényebb háztartások is kaphassanak magas minőségű szolgáltatásokat. Nem szabadna tehát a társadalmi kirekesztés, szegregáció minden formá ellen fel kell lépni, és a nemi esélyegyenlőség aspektusát minden programban figyelembe kell venni, hogy a társadalmi partnerek, a civil szervezetek, azon ngo is, amelyek a szegénység elleni harcban, a diszkrimináció elleni harcban és az esélyegyenlőségben is a program minden szakaszában bevonassanak, és semmiféle diszkrimináció ne valósulhasson meg, mindaz a diszkriminációs formákat beleértve, amelyek az alapjogok kartáján felsorol. Köszönöm szépen az együttműködésüket ebben a témában. Köszönöm, Katrin. Most pedig megadom a szót Beáta Sidlónak. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Nagyra értékelem a tagállamok törekvéseit. Fontos a React EU megvalósítása, a válság, a koronavírus válság minden európai országot érintett, de nagyon világosan meg kell mondani azt is, hogy nem mindegyik tagország, tagállamot érintette ez egyenlő mértékben, ugyanis vannak olyan helyzetek, amelyek sokkal rosszabbak, össze, mint mások. Ez a vidéki lakosságot érinti elsősorban, a válság, az ő, ők érezték ezt elsősorban a bőrükön, és azt kell biztosítanunk, hogy a gyermekek, a fogyatékkal élők és az idősek is megfelelő védelmet és támogatást kapnak, hiszen az ő helyzetük a legnehezebb a szegénység láthatóbbá vált a pandémia során, különösen a sérülékeny társadalmi csoportokban. Őnekik kell elsősorban segítenünk, és azt kell biztosítanunk, hogy az egészségügyi ellátórendszerek teljesítőképesség, teljesítőképesek maradnak, rezisztensek maradnak, de az ápolást is biztosítani kell, és az iskolában az oktatás is biztosítani kell, az online munkavégzés most megkönnyebbedett, ez örvendetes, és az online tanulásra ugyanez vonatkozik, természetesen segíteni kell a nehéz helyzetben lévőknek. A tagállamoknak maguknak kell eldönteni, hogy hogyan használják fel a rendelkezésükre álló forrásokat, de szeretném kihangsúlyozni, hogy szükség van arra, hogy az egész folyamatot 2024. decemberéig kinyújtsuk, meghosszabbítsuk, hiszen ez a válság velünk marad még sokáig. Köszönöm szépen. Köszönöm, Belta. Nem. Látjuk Nikolajt Willumzent, illetve úgy látjuk, hogy nem található meg jelen pillanatban az online kapcsolatban. Ki szeretne még hozzászólni, meg van néhány percünk. Senki? Jó, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kiváló munkát mindenkinek. Most Agnes Ongerius kap szót. Két perc erejéig az utolsó megjegyzéseket kérem Agnestől. Köszönöm szépen, és köszönöm az elnöklést is a mai napon szeretném elmondani, hogy valóban az utolsó javaslatokat is beküldtük, módosítókat, a kollégák megkapták, tehát jó lenne, hogyha mindenki reagálna ezekre. Elmondható valóban, hogy nagyon jó volt az együttműködésünk, de határozottan is felléptünk, és egyetemen a helyes irányba tartott ez az együttműködés. A React EU nagyon fontos program, ez egyetemű. És azt hiszem, hogy az Ample bizottságban mindannyian ugyanabban az irányba tartunk. Remélem, hogy le tudjuk zárni véglegesíteni tudjuk ezt az anyagot, és a nyári szünet után gyorsan tovább tudunk lépni. Köszönöm szépen, Ágnes! Kedves kollégák! Szeretném megköszönni mindannyiatoknak. Nagyon jó volt. Köszönöm. Nagyon büszke vagyok arra, hogy én lehetek az elnöke. Ennek az ülésnek köszönöm a tolmácsoknak és a kiváló munkát. Remélem, hogy mindenki kihasználja a pihenésre a nyári szünetet, családi körben fogunk pihenni, illetve szeretteink körében. Biztonságos nyári szünetet kívánok mindenkinek szívből, és augusztus végén találkozunk, vagy online, vagy fizikai találkozásra is számítok szeptemberben. Folytatjuk a kiváló munkánkat. Mindenkinek minden jót kívánok, illetve a tímemnek is köszönöm a munkát, és azt hiszem, hogy végső soron szükségünk van a pozitív hírekre, úgyhogy röviden tapsoljuk meg a tímünket. Enjoy your afternoon. Kellemes délután.